van még egy eh, szavazási eh, eh, szavazás magyarázat, bocsánat. Posztvisil úr az első. Uh, is absent. úr nincs itt. Akkor Paloma López Bermejo asszony következik. Gracias, Köszönöm, elnök úr. Juncker politikai bizottság elnökeként mutatkozott be. Ez teljesen felesleges, hiszen a bizottság mindig is politikai jellegű volt technokrata maszkban az euróreform és más célkitűzések a bizottság alá akarja ásni a polgárok és munkavállalók jogait egy korlátok nélküli verseny révén. Nos, az egyetlen újdonság ebben a javaslatban az, hogy a minimál bért kellett volna támogatni, ahogyan ezt ígérték,

ami miatt talán érthető hogy ez elfogadhatatlan javaslat volt. köszönöm. köszönöm. Uh, Deputy Andres Mamikins. Andres Mamikins következik egy percben. Köszönöm, kedves kollégák! Az európai gazdaságot stagnáció, stagnálás jellemzi alacsony infláció, alacsony befektetés, beruházási szint. Hogyan lehet eh, a keresletet újra felendíteni, hogyha ilyen magas a munkanélküliség, főként a fiatalok között, ha, akinek nincs pénz, az semmit sem tud venni. Óriási kölcsönöket kell visszafizetniük, és a bankoknak kell adniuk a jövedelmi kentés részét. Európaiak ezrei dolgoznak, de kevesebbet keresnek, mint amiből meg tudnak élni. Nem tudják, hogy akár holnap elbocsátják-e őket, nem tudnak pénzt félretenni, nem tudnak pénzt spórolni. Nincs megtakarítható jövedelmük, éppen ezért nagyon sok ágazatban komoly elbocsátások voltak, stabilitásról nem beszélhetünk. Fontos, hogy az Európai Bizottság munkaprogramja segítse a munkahelyteremtést, és a munkapiaci integrációt. Ez lehet a stagnálásból és a gazdasági válságból való kiábalás záloga. Polcsák úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel szavaztam meg az Európai Bizottság 2016-os munkaprogramját, mert szerint véleményem szerint a legfontosabb kérdésekre környezetvédelmi, szociális kérdésekre válaszsal szolgál. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság felismerte, hogy mi a fő felelőssége, főként olyan területeken, ahol humanitárius válságot élünk meg, ezt valóban kárt, tártkarokkal üdvözlöm. Azért is támogattam az Európai Bizottság munkaprogramját, mert azt is vizsgálja, hogy a, a környezetvédelmi, vagy környezeti migránsok, vagy az éghajlat változás hatása elől menekülők is előbb-utóbb Európát veszik célba. Erre fel kell készen, készülnünk. Az Európai Bizottság előkészítő munkáját így végre fogják hajtani, így fel tudunk készülni a következő hasonló válságra. Köszönöm. Most pedig arról kell, hogy tájékoztassam önöket, hogy